bizottság részéről a makrélahalászat fontos ügyét feltárandó, és a tengeri sügerek állományának megőrzése is egy nagyon fontos téma lesz. Is Mr. Gallagher is not here apparently. Gáller úr, persze, hogy nincs itt. Ő kapná meg a szót. Kedvet úr, itt van-e? Kadek úr? Uka fogyott. Olyan, mint egy igazi plenáris. Um, Mr. Mato. Mato úr. Itt vagyok, elnök úr. Yo no soy muy, muy partidario de leer. Nem vagyok nagy barátja a felolvasott szövegeknek, plenárisan különösen, de hát a mostani vita sajátságos volt, amiatt miért ne tenném? Elnök úr. Nem is nagyon tolmácsoljuk ezt most, csak úgy fókuszálunk a halászati politikára. Nagy baj, hogy nincs itt a halászat, halászért felelős biztos. Annál is inkább sajnáljuk. Mert tegnap éjjel sikerült megállapodni az Atlanti óceáni halászat ügyében. Ez kivételes. Éppen dicsérni akartuk őt tehát. A halászat és különösen a tengeri sügér problematikája nem újdonság. Több kezdeményezés született már a sügerek ügyében, és a, az Európai Parlament végtelen türelemmel kísérte a fejleményeket. De ahogy tegnap is kijelentettem, vannak itt bizony kérdések. Például, most, hogy a harmadik, negyedév végén járunk, mégsem sikerült a TAC ügyében dűlőre jutni. A makréla halászat rettentő súlyú problémává vált. Egyes államok, sőt, Izland és a Faröer szigetek egyoldalú kedvezményeket kaptak más tagállamok kárára, illetve más államok kárára, például a Norvégia kárára. Az is különös, hogy a bizottság kesztyűs kézzel bánik olyan államokkal, amelyek megsértik a szabályokat rapsickodnak a halász vizeken. Kettős mércét alkalmaznak tehát. Vajon miért? Uh, thank you very much, Mr. Mato. Köszönöm szépen, Mátó úr. Róduszt asszonynak adok most szót. Aki talán éppen most érkezik, vagy nem ő, az nem ön, nem ön. Rudus asszony. De ön az. ön lesz az. Ön Róduszt asszony. Okay, sorry. A case of mistaken identity. Elcserélték. So, I give the floor to Mrs. Bilbao. Akkor Bilbao asszonynak adok szót. Bilbao asszony parancsolja. Úr, köszönöm szépen, én is spanyolul beszélek. Ez az egyetlen csatorna, amelyet most be tudunk járatni. A megállapodás a parti államok között kapcsán rá kell mutatnunk, hogy nagyobb átláthatóság kellene a vízben, és tudományosabb megközelítés, hogy jégországgal megfelelő megállapodásra juthassunk. 2006 óta azt látjuk, hogy a halak ide-oda áramlanak mindenféle irányultság nélkül. És az európai halászoknak nincsen megfelelő kvótája, meg megfelelő csalia, hogy megfelelő <laughs> irányba tereljék ezeket a halakat. Mit tegyünk Izlanddal? Szankciókra EU-n belül lehet lehetőséget teremteni. Mi spanyolok legszívesebben kizárnánk az izlandiakat a halászatból. Ugye 4000 tonna snecit fognak, miközben a baszk halászflották küzdködnek a túlélésért. Köszönjük szépen! Kún úrnak adunk szót asszony. Mindenkinek más a neme ma. Ha visszagondolunk 2009-re, akkor azt láttuk, hogy Izland majdnem csődbe jutott. Német nyelven nem jön a tolmácsolás. Bizonyára azért, mert az eredeti felszólaló németül beszél. Körülbelül pont úgy csinálja a hölgy, mint a képviselők szokták, felolvasnak egy általuk ismeretlen szöveget, amit más írt. Százezer tonna makrélát fogtak ki, és ez nagyon veszélyezteti az állományok fennmaradását. Egyértelmű most már a tárgyalások során, hogy itt eh, Izland le akar válni az EU testéről, mielőtt még csatlakozott volna hozzá. A Ferrer szigetekkel feltétlenül meg kellene állapodnunk, hogy legalább a bálnák megmaradjanak. Ez persze, ez a fellépése Izlandnak, ez nagyon veszélyezteti a norvég halászflották állapotát is. Jó lenne, hogyha Norvégia tudhatná, hogy mennyi makréla marad a tengerben, és el lehetne különíteni egymástól ezeket a halász területeket, illetve azokat a helyeket, ahol ezek a szegény halak próbálnak ívni, csak nem hagyják őket. Ha Norvégia is arra az útra tér, mint Izland, akkor kihalhat a makréla az Atlanti óceánból, és ez nem tenne jót a makréla fogyasztóknak. A makréla piaca is összeomolhat könnyen, hogyha nincs makréla. Reméljük, hogy sikerül elkerülni ezeket a veszélyeket a jövőben. Parancsolj! A magyar főkel tolmácsék, hallják a magyar tolmácsolást, és lesz-e magyar beszéd? Ha igen, akkor kérem bicentése jelezzék. Grazie, signor Presidente. <coughs> signor presidente onorevoli colleghi intanto. drága jó elnök úr kedves kollégák! ez bizony angolból nem jön nekünk spanyolul pedig nem tudunk gy aztán németből vennénk de németből se jön. De nincsen technikai probléma, csak nem minden tolmács kabin dolgozik elő intenzitással. De most például nagyon jól halljuk német nyelvből, csak nem értjük, hogy... De hát azt mondták a német tolmácsoknak is, hogy nem szabad túl jól tolmácsolni. Vigyázni kell arra is, hogy szokásos nyelvhibáink, sejpességünk, pösszeségünk most kellőképpen kijöjjön, és ne hangsúlyozzuk a mondatokat, hanem monoton módon beszéljünk, mint hogyha mi is csak felolvasnánk. Remélem, hogy a bizottság rájön arra, hogy hal nélkül nincs hús, és több nap, mint kolbász. Több nap, mint kolbász. Valami ilyesmit akartam pont mondani, igen. A frakció mindenképpen ki fog hátrálni ebből a megállapodásból. Megtaláltam én is már a mikrofont. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés az egész külpolitika lényegét érinti. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió bírjon eszközökkel, amelyek végén be tudja tartatni szakpolitikáit. Különben mit sem érnek a megállapodásaink. Csak egy igazán kiegyensúlyozott halászati politikával tudjuk megmenteni a halakat, a halállományt, a horgokat, a zsinórokat, az orsókat, az olmokat, az úszókat, a fenekező olmokat. Ezért kell nagyon-nagyon figyelemmel kísérni, merre mennek a halak, meg kell védeni őket, hagyni kell őket ívni. Nem elég csak a szócséplés, tettekre van szükség. Fel kell lépni a halak érdekében. A halászati vállalkozásokat arra kell ösztönözni, hogy vastag zsinórral horgászanak, mert a vékony zsinór könnyen elszakad. Sukára pedig előkével, mert elharapja a zsinórt. Lezárandó. Én mindig amellett voltam, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap két túzok. Köszönöm, Duzek úr. Danélis úr kap meg a szót, nagy örömmel veszi át. Köszönöm szépen, elnök úr. Görög szempontból szeretném elemezni a helyzetet. Meissner kolléga már kiválóan kifejtette, hogy nem jó melegvízi halakat hideg vízbe tenni, és hidegvízieket meleg vízbe. Mi görögök úgy gondoljuk, hogy a meleg víz az jobb. És azon vagyunk, hogy a melegvízi halállományok ö, fennmaradhassanak. Több mint másfél millió munkahely függ nálunk a tengertől. A biotechnológia, a turizmus és a tenger általában adja a görögök megélhetésének fő gerincét. Szeretnénk ezért több beruházást a tengerben, és szeretnénk, hogyha a tengeri határokon átnyúló együttműködés is hatékonyan működne. Az úgynevezett gék, kék növekedés valamennyiünk érdeke. Jelenleg sajnos anarchia van a tengeren, nincsenek jól kihúzva a határok, és gyakran a hajók átmennek a határokon, anélkül, hogy tudnák, hogy ott határ van. Azt kívánjuk, hogy ebben az irányelvben keményen fogalmazza meg az Európai Unió azokat az intézkedéseket, amelyek a kék, zöld, sárga és lila növekedés alapjait megteremthetik a jövőben. Itt két földközi tengeri térség van. A tagállamok megosztottak a tekintetben, hogy a keleti vagy a nyugati vizek érdekei sérülnek-e jobban. Mi a keleti vizek szakértőiként úgy érezzük, hogy hátrányos helyzetben vagyunk már több mint tíz éve, és ezt az állapotot meg kell szüntetni. Uh, thank you very much, Mr. Uh, Köszönöm szépen, Danielis asszony. Későre jár, és kérek mindenkit ezért, hogy tartja az idejét, különben el kell vegyem a szót. Fogy az idő. Szalabrakosz úr egy percben, aki következőben hozzászólhat. Én is nagyon köszönöm. Rettenetes izgalommal követtük figyelemmel az integrált halászati politikát övező vitákat. Az integrált források, valamint a 2020-as stratégia végrehajtása a tengereken. Borzasztó fontos. Az Európai Unió ezekben az időkben 5 millió halászati ágazatban dolgozó ember munkáját kell megőrizze, és meg kell tölteni a halasszendvicseket is. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek politikai szinten gondoskodnak ezen célok megvalósulásáról, és olyan, olyan eredményeket hoznak, amelyek optimálisak lehetnek mindenki szempontjából. Ebben a szellemben üdvözlöm ezt a megállapodást. Rettehetesen fontos kezdeményezéseket hordoz, hogy az Európai Unió lakóinak asztalán, a tányérokon ott lehetnek a halszeletek. Rendkívül fontos források ezek tehát. Köszönöm. Banki. Banki úr a szó. For one minute. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! az európai uniót óceánok és tengerek övezik több tenger tartozik tagországaihoz mint szárazföld partvonala pedig hétszer olyan hosszú mint az egyesült államoké. azt gondolom ezek a számok önmagukban is alátámasztják hogy milyen fontos irányelvről beszélünk most. a kérdés vajon nekem magyarország képviselőjének miért fontos hogy hozzászóljak ehhez a vitához? nos a válasz egyszerű hiszen a partmenti övezetben two hundred millió ember él ez a térség eighty eight millió munkahelyet ad és álltja elő az európai unió gdp jének forty át. éppen ezért nagyon fontos hogy tudatos fenntartható fejlesztés valósuljon meg a későbbiekben. azt gondolom hogy miután az európa two thousand and twenty stratégia céljainak megvalóstásában is nagyon fontos szerepet játszik ez a térség hiszen seven millió munkahely megteremtését és több százmillió eurós beruházást terveznek nagyon fontos hogy a későbbiekben az integráció a környezetvédelem szempontjainak kiemelt figyelembevétele és a fenntarthatóság lebegjen a szemünk előtt. Köszönjük, Bánki úr! Kivált kép, hogy tartotta az idejét. Példálos volt ez így akkor. Karonna úr az, aki most már beszélhet mindjárt. Drága jó elnök úr! kollégák. Nem azt fogom mondani, amit akartam mondani, más fogok mondani. Gyakran van ez így. A halászati politikához nem nagyon értek, de mindenképp szerettem volna elmondani gondolataimat. A fenntartható halászati politika írtózatosan fontos. A parlament álláspontja ebben a nagyon kényes kérdésben meghatározó súlyú lehet a földközi tenger forrásait nem szabad teljesen kiaknáznunk. Nagyon nagy mélységek vannak itt, nagyon nagy halak mozognak a mélyben, nagyon sok kis hal is van. Minden, mint hogyha kicsúszni látszana a dolog a kezünkből. Én, mint az, amit Litváni az asztalra tett, nem jó szagú. hal lehet a halászati lobbik pedig uh, uh, olmozott horgokkal dolgoznak. Uh, Köszönöm szépen, ezzel a felszólalók listájának végére értünk. Most a spontán felszólalások következnének, ha lenne időnk, de nincs. Csak három felszólalást tudunk meghallgatni, és elnézést kérek azoktól, akik még ma is el szerették volna mondani bölcsességeiket. Petikainen asszony, Paranini asszony és Faszikova asszony, a következnek Peti Kajnán asszony, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A tengerben élő fajok ugyanolyan fontosak, mint a szárazföldön élő fajok, illetve a levegőben élő fajok. Különösen a kis cápák a nagy halak, mint tudjuk, megeszik a kis halakat. És ezért nem marad mindig az embereknek megfelelő mennyiségű kis hal. Ezért azt szeretném, hogy összefogással, nemzetközi összefogással tegyük lehetővé a kis halaknak, hogy szaporodjanak, ahogy jól esik nekik. Egyensúlyt kell teremteni a halak és az emberek érdekei között, köztük a halászok érdekei között is. A fogyasztóknak az az érdeke, hogy ne legyen hal, mármint hogy a tányérjukon. A halászoknak az, hogy minél több hal legyen a vízben, a halaknak pedig váltakozó érdekük. A legtöbb halat szeretné, hogyha nem lennének ragadozó halak, de sajnos vannak. Köszönjük szépen. Vonani Júri a szó egy percben. Köszönöm szépen. Bocsánat, szól közben az elnök. Fölállna lenne szíves, amikor beszél. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, szeretnék visszatérni az előző hozzászóló egy érdekes gondolatához. A kis szápák kérdéskörével szeretnék foglalkozni, sajátságos helyzetben vannak egyrészt kis halak, másrészt nagy halak. Politikai szempontból is érdekes ez. Vajon a kis szápák? hova sorolhatóak inkább? A halálományok kérdéskörét vizsgálva a kiszápák szempontjaival érvényesülnek-e? A szápáké biztosan, de a fenntartható gazdálkodás, halgazdálkodás ügyében, a vízgazdálkodás ügyében, a mélyben történő dolgok vizsgálata során. Mindenképpen kapcsolódnunk kell elkerülhetetlen módon a kicsi cápákhoz. És azt is látni kell, hogy az ökorendszerek egymáshoz szorosan összefüggenek. Az, aki Görögországban beveti a horgát, lehet, hogy kihatása van a litvániai halálományokra. És visszafele is igaz ez. Azért, ezért kell biztosítani azt, hogy a társadalmi igényeket mindenképpen kielégítse. A halászati politika is fenntarthatóvá kell ezt alakítanunk, és meg kell legyenek azok a szempontok is, amelyek a kicsi cápákhoz kapcsolhatóak. Remélem tartottam tartani a rám szabott időt. Flasikova Benova asszony következik egy percben. Ez egy nagyon bonyolult nyelv, amelyen én beszélek, de mégis van, aki angolra képes lefordítani. A német csatornán azonban azt látjuk, hogy kettős vonal látható, ami azt jelenti, hogy a német csatorna is angol nyelvből veszi ezt az érthetetlen nyelvet, mert nincs a német kabinban olyan, aki értene Flaszikova asszony bonyolult nyelvén. A halfesztivál első három hala juthat tovább a döntőbe. A mai nap legesélyes, legsekélyesebbje, mondanám, Csuka Mónika, de komoly esélyekkel indul a Pisztráng ötös is. Sajnos nem szabályozzák ezeket a kérdéseket az Európai Unióban, pedig a halak áramvonalassága, meg vonalassága általában minket foglalkoztató kérdés, hiszen nincs is tengerünk. Thank you very much. That concludes... Köszönöm, ezzel zárjuk. Flasikova asszony hozzászólásával a vitát. Mindjárt szavazunk is nagyon hamarosan. Azonban most a következő témavitáját kezdjük meg. Egy értetlen nevű úr jelentéséről fogunk beszélni, a 2015-ös költségvetés végrehajtásához kapcsolódik. Ez a jelentős tevő kapja meg a szót, akinek a nevét most se értettük, de négy perce van. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek.